witam państwa bardzo serdecznie. cieszę się że możemy przejść do. tisztelt hölgyeim és uraim nagyon örülök örülök hogy e, folytathatjuk a következő napi rendi pont szóbeli kérdés a e, tanácshoz intézett szóbeli kérdés a halálbüntetésről. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek a jelentéstevőnknek az Európai Parlament részéről, Elena Valenciano. Tessék, ön szó. Köszönöm szépen. Október 10-én lesz a halálbüntetés elleni világnap.